Okay, colleagues, we'll have to start. Whether, whether we're here. Kedves kollégák, szeretném elkezdeni a munkát. Aki bírt, aki nem, alapon. Nem tudom, hogy kipróbálhatjuk-e a szavazó rendszert, egy tesztet szeretnék kérni a biztonság kedvéért. Okay. Right. Okay. Are you going to press your button. Kérem, hogy nyomja meg mindenki a gombot. 25, 26, 27. Kettő csatlakozott, de nem nyomta meg. Még egy valaki nyomja meg. Jó, jó, jó. Egyre növekszik a nyomott gombok száma, és most meg is vagyunk. Jó, akkor egyelőre nem tűnik problémásnak a dolog. Először is az A kompromisszumot szeretném szavazásra kérni, mellette ellene tartózkodás, ez volt az első része. A másod része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötödik módosító mellette ellene bizonytalan vagyok. Ellenőrizzük elektronikusan az ötödik módosítót. Ezt elfogadtuk 15-13 ellenében 6-os módosító mellette Hatodik módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetedik módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences, tízes mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de a biztonság kedvéért ellenőrizném. Kilences tízes, ezek azonosak. Megnyitom a szavazást. Még egy szavazat, jó, megvan mindenki. 18-11 ellenében elfogadtuk. B kompromisszum következik. Már nem szükséges a részenkénti szavazás, hanem a B kompromisszum egészéről mellette. Úgy látom, hogy egy kis zavar keletkezett. Remélhetőleg mindjárt megoldódik. Tehát a B kompromisszumnál tartom mellette. Ellene. Tartózkodás. Elvetettük. Most tekintsük át a módosítókat, a 12-es és a 13-asról beszélek, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizném a 24-est. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadva. 25. módosító mellette tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk a szöveg egészéről a módosításokkal együtt, megnyitom a szavazást. Okay, and that is 32 in 32 mellette, 3 ellene, 1 tartózkodás. Köszönöm szépen, akkor ezzel végeztünk. és 4 óra 15 percig felfüggesztem az ülést, akkor kezdődik Almunia biztos úrral az eszmecsere. Elnézést, hogy ilyen szakaszosan dolgozunk, de így üt, ütemeztük ezt az ülést. De hogyha még egy kicsit maradnának, akkor az elnöki közleményeken takaríthatnánk egy kis időt később. Először is a háromoldalú egyeztetésekről szóló beszámoló. A mifid kapcsolatosan a 9. trialógus volt november 21-én. Előrelépést sikerült elérni a piaci struktúrával, a G20-as kötelezettségekkel kapcsolatosan, illetve az piaci infrastruktúrával kapcsolatosan. December 4-én lesz a tizedik trialógus, és két trialógus le, volt 6-án és 12-én. Különböző politikai kérdésekről egyeztettünk, egyeseket lezártunk és elküldtünk a technikai csoportnak részletezésre. A belső rendezéseknek a kezelése, harmadik országokra vonatkozó rezsímek és a CSD kezelése. A következő áramondoló egyeztetés november 28-án ez csütörtökön, azután a bankszanálási határozatra vonatkozó irányelv november 20-án Strasbourgban volt a háromoldalú egyeztetés, a betét garancia alapok kerültek szóba, illetve az állami beavatkozás kérdése, illetve az egészséges bankok előzetes megelőző jellegű feltőkésítése és a szisztemikus válság megelőzése. A következő alkalom november 27-e lesz a trialógusra. A trips kapcsolatosan a szokásos eljárásban a trialógus oldalú egyeztetés csapatában eh, az előadók és az előnyék előadók vesznek részt, és a betét garancia alappal kapcsolatosan a litván elnökség november 19-én tartotta a trialógust. Ez eh, az eh, vonatkozó alapoknak a cél szintjét határozta meg, illetve hogy ne csak az a már veszélybe került betétekre vonatkozzon ez, hanem a megelőző újratőkésítésre is ezek a TGS alapok. Az alap, a betétgarancia alapoknak és a szanálási alapnak a különböző összefüggéseit vizsgálta ez a oldalú egyeztetés. Végső biztos sikerrel jutnak majd és várjuk a további jelzéseket azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudunk tovább lépni, ez nagyon kényes kérdés, de remélhetőleg véglegesítjük a jövőre vonatkozó irányt eh, a jövőben. Azután eh, a kaderítési fájlokkal kapcsolatosan Strasbourgban múlt héten az elnökök konferenciája a hatásköri konfliktust megoldotta. Az előadó nagyon jó megoldást talált erre, a megoldását tegnap be is mutatta, úgyhogy ezt most nem akarom újra részletezni. Minden esetre az elnökök konferenciája jelezte, hogy sürgős lenne tovább lépni ezzel a témakörrel kapcsolatosan. A júri bizottságot szeretnénk arra sürgetni, hogy gyorsabban lépjenek, és akkor most tünetet tartok, és negyed ötkor kezdjük Almunia biztossal az eszmecserét. Um, biztos vagyok benne, hogy még jó néhányan kint tartózkodnak. Ez a baj, amikor szünetet tartunk, akkor az emberek elmenekülnek, és elkapják őket az alkalmazottaik, meg egyéb feladatok. Minden esetre én most nagyon nagy szeretettel szeretném üdvözölni Joachim Almunia biztos, biztos urat, aki ismét meglátogatta bizottságunkat. Nagyon jó eszmecseréket szoktunk tartani vele hagyományosan. Az eredeti, az első meghallgatásától kezdve. Szeretettel üdvözlöm, biztos úr, tíz percre átadom önnek a szót, aztán majd kérdés-válasz szakaszokat tartunk, és egy kérdésre és egy válasz összesen 5 perces időszakokat fogunk majd kiosztani. Remélem, hogy ezeket nem fogjuk nagyon túllépni. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megint meghívtak az Ekon szakbizottságba. Nagyon boldog vagyok, amikor meghívnak ide eszmecserére. Amikor előkészítettem ezt a beszédet, mivel már nem sokára vége az évnek, talán jó, hogyha adok egy áttekintést az ezévi tevékenységünkről, illetve mutatok önöknek néhány olyan ötletet, néhány olyan fontos gondolatot, amelyeket majd 2014-ben szeretnénk az asztalra tenni. Először a kartelekkel és az antitrust tevékenységgel kezdeném. 2013-as tevékenységünk az új növekvő szektorokra, a szabványrendszerre való visszaélésre, illetve a pénzügyi piacokra koncentráltunk. Az első vizsgálat a high-tech iparon belül a Google ügy volt. Várhatólag több mint száz piaci résztvevő visszajelzését fogjuk megkapni, amely a Google által benyújtott kötelezettség gyűjteményhez ad majd véleményt. Egy nagyon bonyolult vizsgálatot tartottunk, az elkövetkezendő hónapokban pedig majd a konzultáció eredményei futnak be, és eldöntjük, hogy milyen lépéseket tegyünk. A az elkötelezettségek, amelyeket az Apple és más fontos szereplők is hozzájárultak, ezeket tovább kidolgoztuk, és egy 2009-es elkötelezettség, elkötelezettség nyomán nagy összegű bírságot fizettettünk egy céggel, Tehát ez, ezt is azt mutatja, hogy nagyon komolyan vesszük a feladatunkat. A generikus gyógyszerek terén 146 millió eurós bírságot szabtunk ki Lundbeck vállalatra és más vállalatokra, és van még néhány olyan folyó ügy, amely a szabadalmakkal kapcsolatos. Biztosítanunk kell úgy is, hogy biztosítaniuk kell ugyanis ezek a, ezeknek a vállalatoknak, hogy, a, hogy az eszközeik együtt tudnak működni. Motoroláról van szó többek között, a, ahol éppen elindult az ügy, és választ várunk. A másik ügy pedig a Samsunggal kapcsolatos, és az ő eredményeiket is most értékeljük. A harmadik terület a pénzügyi piacok területe, itt különösen a bankok ügyeiről van szó, kartell ügyeket vizsgálunk, és nem sokára lesznek ezek eredmények is, és lehet, hogy lesznek majd új vizsgálatok is. Júliusban egy, egy nyilatkozatot küldtünk a credit default swap ügyekben több nagy méretű banknak, és a benchmarkokkal kapcsolatos manipuláció ügyében is vizsgáltunk. Itt, vizsgálódtunk itt tényleg kulturális változ, kultúra változtatásra, hozzáállás változtatásra van szükség. És a, a megfelelő szabályozás és a szabályozás betartása, jogérvényesítés is meg kell, hogy valósuljon. E, egy autó terjesztő, autóértékesítő, illetve autó alkatrészértékesítő kartelt is lelepreztünk, ez 140 milliós bírságot szabtunk ki, és a, egy csipekkel kapcsolatos probléma, illetve ügy is volt itt ezekkel kapcsolatban is elindítottunk egy, megy eljárást. Az antitrust területen a Star Alliance tagjai, az Air Canada United és a Lufthansa ügyében dolgoztunk. Azon kívül az energiapiacokat is szeretnénk megnyitni, és a CSESZ vállalattal kapcsolatban volt egy nyilatkozat, egy elemetési nyilatkozat, valamint egy Gazprommal kapcsolatos román befektetéssel, befektetést is kommentáltunk. A 79 milliós bírságot szabtunk ki a Telekom területen, a Deutsche Telekomra és a Szlovák Telekomra, valamint még egy telefontársaságra, amely azért volt, mert más szolgáltató adatait engedély nélkül átadták. Az összeolvadás eh, eh, ügyében 219 értesítést kaptunk, és ebből 169 et eh, feltétel nélkül jóvá hagytunk, és néhány elkötelezettség is megvan. Két összeolvadást meg, megatályoztunk, az egyik a UPS TNT, a másik pedig a Ryanair és az Erlingus összeolvadása volt a Penguin Random House megalkotása is felmerült, illetve a vodafone kapcsolatos értékesítési ügy. Azon kívül a problémás bankokkal is foglalkozunk, itt a az ingatlan ügyekkel kapcsolatban új szabályok léptek életbe augusztusban, megvásárlási területen. Az utóbbi öt évben 68 bankot vizsgáltunk meg, és ezek közül 65-öt kellett szanálni és még mindig nincs vége az ügynek, hiszen még 25 olyan eset van, amit nem fejeztünk be. 2008 és 2012 között a bizottság nagyon nagy mértékű intézkedést fogadott el, amelyeknek csak egy részét használták föl a pénzügyi szektorban. A garanciáknak csak egy harmadát használták ki a tagállamokban. Azon, azonban a tagállamok által a bankoknak felajánlott támogatások pontosan garancia intézkedéseket vettek le. 2012-ben 492 milliárd eurónyi állami támogatás ról beszélhetünk, egy egész 186 milliárd eurónyi értékű támogatásról van itt szó. Az összes garancia, amelyet a tagállamok biztosítottak, az, biz, az két millió. Az feltökítési intézmény, intézkedések 413 milliárd euróra rúgnak, amely az, az a GDP 3,2%-át teszi ki, az EU GDP-jének 32 án A legnagyobb összegek Nagy-Britannia 82 milliárd, Németország 69 milliárd, Írország 63 milliárd és Spanyolország 60 milliárd. A Royal Bank of Scotland volt a legnagyobb bank, a Bankia spanyol bank, és még egy harmadik bank volt, akik a legnagyobb összegeket megkapták. Az állami támogatás szabályai ebben a szektorban biztosítják azt, hogy az államokat megjutalmazzák ezért a tevékenységért. 300 33 milliárd eurót kaptak az államok különböző garancia formájában, összesen 125 milliárd eh, euró folyt be az államokhoz eh, EU szinten a bankok támogatásának kompenzációjaként. Eh, az állami támogatás modernizációs stratégiáját májusban indítottuk el, és a reform csomag egy részeként lehetővé válik majd, hogy nyár előtt elfogadja ezt a tanács, lesz egy általános ö, ö, blokk kivételi, csoportos kivételi lehetőség is, és az új széles sávra vonatkozó útmutatásokat is bemutattuk tavaly. A regionális segély is megjelent, és ez, me, ezek az a KKV-re és a közepes vállalatokra vonatkozó támogatásokat fogják majd szabályozni januárban. Aztán a légiközlekedés, illetve a nem finanszírozható cégekkel kapcsolatos szabályozás, valamint a környezetvédelmi energia útmutatás is készülőben van. Tehát a modernizációs csomag minden fő eleme ki fog alakulni, helyére fog kerülni az első fél év folyamán, és 2011. júliusában el fogjuk fogadni legkésőbb ezt a csomagot. Köszönöm az Európai Parlamentnek felbecsülhetetlen támogatását ehhez az Európai Parlament mindig nagyon sokkal járul hozzá a szövegekhez. A kártérítési keresetek kapcsolatos irányelv is nagyon jó úton halad, és a versenyjogi tanács jövőre remel, remélhetőleg egy általános megközelítést el is fog fogadni ezzel kapcsolatban. A parlament tudja, hogy az ECON és a Júri Bizottság milyen sokat dolgozik a javaslaton szeretném megjegyezni, hogy a parlament kifejezte abbeli kívánságát, hogy a, a mandátum lejárta előtt elfogadják ezt, a, ezt az e-, irányelvét, és sajnáljuk, hogy a két szakbizottság közötti vita késlelteti ezt az ügyet. Hogyha nem sikerül a mandátum lejárta előtt elfogadni a dokumentumot, az nagyon negatív üzenetet fog közvetíteni az állampolgárokhoz. Az összeolvadás egyszerűsítésére vonatkozó kezdeményezés is készülőben van. Kicsit le kurtítottam a beszédemet, és még így is túllépem a 10 percet. Tehát 2014-ben lesz majd még az antitrust szabályoknak is egy felülvizsgálata, és az új fizetési szolgáltatásokról szóló szabályt, jogalkotást is megvizsgáljuk együttdöntési eljárás keretében. Végül pedig a nemzetközi kapcsolatainkban voltak fejlődések. Egy, meg, egy egyetértési megalapodást kötöttünk Indiával, és most már ilyen létezik a BRIC országok között ötből négyel. Remélhetőleg majd Dél-Afrikával is sikerül ezt megtenni. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség is aláít egy megállapodást, és örülök neki, hogy az Európai Parlament jóváhagyásos eljárásban ebben is részt fog, részt fog majd venni. A nemzetközi politika másik fontos része a transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségi megállapodás, amiben szintén részt vesznek, illetve amiben beletartoznak az antitrust és a összeolvadásokat megfigyelő tevékenységek, ezek is nagyon fontos tárgyalás alapot képeznek. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük! Most pedig jöhetnek a kérdések. Először az EPP részéről. Pablo. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt alelnök úr, az egyik kérdéshez szeretnék csatlakozni, amit a beszéde vége felé említett. Én vagyok ugyanis a jelentés tevője, annak a jelentésnek, amit említett, hogyha a piaci hatását szeretnénk tudni ezeknek a változtatásnak, akkor ezek akár vissza is üthetnek és nem érjük el azokat az eredményeket, amiket szeretnénk. Növekedhetnek a költségek a fogyasztók számára, a hitelkártyákat illetően. Tehát a hatásvizsgálat nem igazán vette figyelembe ezeket a kérdéseket, különösen, hogy a különböző működő, működési rendszerek az euróvezetben milyen eh, hatást szenvedhetnek. Lehet, hogy az olyan országokban, mint az Egyesült Királyság, ahol sokat használják a hitelkártyákat, ott felső határt állapíthatnak meg, ugyanakkor vannak olyan országok, ahol kevesebbet használják jóval a hitelkártyákat. Tehát ezért szeretnénk erről több tájékoztatást kapni. A jelentéssel foglalkoztunk itt, és mi is szeretnénk felső értéket megállapítani. Persze szükség lenne ehhez több információra. Köszönöm szépen, Paulo. Köszönjük szépen, elnök úr. Természetesen Nyilván azért jöttem a parlamenthez, hogy részletekről is beszéljek. Tulajdonképpen gyakorlatban eléggé könnyen megvalósítható ez. Tehát hogy a, valaki az uralkodó pozíciót kihasználja a piacon, ez azt jelenti, hogy a bankkártya és a hitelkártya műveleteknél nagyobb szerepet fognak játszani a bankok, hogyha ugyanis a, nem a készpénz használatért, hanem a, a hitelkártya használatért szeretnénk többet felszámolni a, az ügyfeleknek, akkor ezeknek a költségeit a kártya cégek fedezhetnék, hiszen ők a készpénzes költségeknek a csökkenéseből profitálnak. Tehát nem azért történik ez meg, mert egy rendelet lesz rá, hanem még az antitr- tehát a tröszt ellenes esetek előtt is hiszen volt egy olyan, ami a Mastercard-dal volt kapcsolatos, már akkor is láttuk, hogy ez a lehető legjobb út, amit követhetünk, hogy a piacokon elkerüljük ezt a helyzetet, olyan piacokon, ahol nem eléggé átláthatók a dolgok. Tehát azt hiszik, hogy az a vállalkozás növeli a költségeket, amely a hitelkártyákat bocsátja ki, tehát a lakossági fogyasztók igazából nem tudják, hogy ki is emeli a költségeit ezeknek. Épp ezért tesztünk mi most lépéseket, és trösztelenes nyomozásokat is folytatunk. De hát láthattuk, hogy az Egyesült Államokban mi történt, amikor a tröszt ellenes intézkedések csak utólag történnek, és ezért nem hatékonyak. És vannak más esetek is, amelyek hasonlók ehhez. Épp ezért gondoltuk azt, hogy a rendelet sokkal hatékonyabb. És bármilyen biztos úr ezért állt elő ezzel a javaslattal. Ez egy nagyon komplex kérdés. Ezért nagyon fontos, hogy a parlamenti képviselők elő is hoztuk ezt az ügyet, mivel felső határítékek vannak meghatározva az úgynevezett MIFEK esetében, ezért tettük ezt a javaslatot. Okay. Thank you very much uh, for the... Most akkor a szocialisták nevében Ferrera úr. Köszönjük szépen. Eh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kérdést szeretnék feltenni az eszközminőség felülvizsgálatra, amelyet most az európai bankokban végeznek el, mielőtt az egységes felügyeleti mechanizmus eh, érvénybe lépne. mi a véleménye, és a versenyjogi szabályoknak milyen interpretációját kell itt nézni. A, részvényesek vesztessége és a hitelezők vesztessége olyan dolog, amit, a bank, a, a, amit az államok majd kompenzálhatnak, a tagállamok a bankoknál illetve ez akkor azt, jelezdi, azt jelenti, hogy az államok beavatkozási képességétől majd függ mindez, mert akkor az egyenlőtlenségekhez fog vezetni az EFM területén. Második kérdésem az, az EFM ből a bankok közvetlen feltőkésítésére lesz majd jelen lehetőség, de hogy ez kormányközi mechanizmuson keresztül fog majd történni, illetve döntésre kerülni, a, a, az nagyon komplikált helyzethez tud majd vezetni az egy, esélyegyenlőség és a versenyjog szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ferejra asszony mint ahogyan az Európai Központi Bank is bejelentette, és ennek az elnöke olyan drági sokszor megvitatta ezt a kérdést itt a parlamentben önök előtt is. Az EKB mielőtt felvállalja egységes felügyeleti szerepét, úgy döntött, hogy elvégez egy olyan gyakorlatot, amely globálisan elemzi a banki rendszernek az állapotát, az egészségét úgymond. És ez a gyakorlat három elemből áll, ezek közül kettő nagyon fontos, ami kapcsolódik az ön kérdéséhez. Az egyik az eszközminőség felül, felülvizsgálat, a második pedig az úgynevezett terhelési teszt, ami egy problémás helyzet esetén szimulálja a történteket. A bank elemzi, hogy ezekben az esetekben az előírt tőke követelménynek megfelelnek-e a bankok, és hogy meg tudnak-e felelni a jogszabályi követelményeknek, a stressztesztben pedig az LKB azt vizsgálja, hogy egy hipotetikus negatív forgatókönyv esetében az adott bank, amely egyébként szokásos körülmények között megfelel az előírásoknak, továbbra is meg tud-e felelni ilyen stressz körülmények között a feltételeknek. Tehát egy stressz forgatókönyv alapján kérheti a felügyelet, hogy előzetes, megelőző jellegű újratőkésítést hajtson végre a bank, hogy az adott stressz helyzetben nehézség nélkül túlélhessen az intézmény. Amit pedig azok az irányelvek mondanak, amelyeket az bizottság fogadott el, idén augusztus 1-én léptek ezek hatályba. Ezek azt mondják, hogy bármilyen költségvetés vagy előirányzat nem csak az újra tökésítésre, hanem a szanálásra vonatkozólag is. A bank vizsgálata során a következő. Tehát a banknak, hogyha többlet tőke szükséglete van, akkor átszervezési javaslatot kell tennie, és a bizottság még mielőtt ezt eh, jóvá hagyja, tárgyalást folytat a bankkal, és megvizsgálja, hogy az újrastruktúrálási terv megfelelő-e, és hogy rövid időn belül végrehajtható-e. Hogyha a bizottság úgy gondolja, hogy a restruktúrálási terv lehetővé teszi, hogy életképes eh, legyen ismét a bank, és eh, további segítség nélkül és újratökésítés nélkül működni tudjon a jövőben, az adott banknak gondoskodnia kell a tőke szükségleteiről, és még mielőtt jóvá hagyja a felügyelet az állami feltőkésítést, ki kell kérni a részvényesek véleményét vagy jóváhagyását, illetve fel kell tárni, hogy a részvényesek hogyan tudnak forrásokat előteremteni arra nézve, hogy ők járuljanak hozzá ennek a banknak a tőkehelyzetének a helyreállításához, és az úgynevezett junior részvényesek is hozzá kell, hogy járuljanak a bank szükségletei kielégítéséhez. Ahogyan azt a felügyelet megállapította, a restrukturálási terv vizsgálata alapján. Hogyha a bizottság úgy gondolja, hogy a szabályoknak megfelelő az állami támogatás, és már kimerültek a hitelezők, illetve a részvényesek forrásai, akkor folyamodhat a bank állami támogatásért vagy segélyért, és ez lehet tagállami forrás, vagy pedig multilaterális, tehát több intézmény által nyújtott segély, mint például a backstop esetében Spanyolországban ez történt. Ez nem feltétlenül az Európai Unió eszköze, hiszen nem feltétlenül von be minden országot az Európai Unióból, viszont nem is kizárólag az ágazatnak az igényeire ad választ. Most elmondtam, hogy milyen állami támogatást kaptak a bankok, de a kockázat még mindig megvan a banki szektorban, és még mindig szükség lehet az európai banki ágazat megmentésére és szerkezetváltására. Az európai adófizetők nem tudnak erre többet fordítani, különösen, hogyha vannak még más források, amelyeket fel lehet használni annak érdekében, hogy végső soron megint az adófizetőkre háruljon az a bankok megmentésének a feladata. Ez a fő cél tehát az adófizetők termentesítése, ezért politikailag is kívánatos és észszerű is, hogy az iránymutatásaink tartalmazzanak egy olyan záradékot, amely azt mondja, hogy az az eh, előirányzat, amely a szerkezetváltást eh, támogatja, hogyha ez eh, a pénzügyi stabilitást kockázatot jelent, akkor tapasztalatom szerint túl sokat fordítottunk már olyan bankok úgynevezett rendszer szintű veszélynek a megoldására, amely bankok szerintem nem jelentenek szisztemikus fontosságot. Elmondaná, hogy norm, általában hogyan működne ez majd az EFM-mel? Ehhez az Eurogroup főnökének vagy vezetőjének kéne legyek, a tagállamok is elmondták, hogy a spanyol esetben az egyetértési memorandum alkalmazásában az előző év szeptemberében, decemberében született ez. Tehát ahogyan ezek a források a backstopra fordultak, ezeket az összegeket állami támogatásnak minősítik. Tehát ez veszélybe sodorhatja más bankoknak a támogatását politikai kritériumok alapján. Ez egy nagyon érdekes érv, de van ebben egy nagyon fontos elem, ami a bankuniónak az alapja remélhetőleg ez minél hamarabb megszületik, és minden eleme rendelkezésre áll majd. Meg kell törni ezt a rossz egyensúlyt az állami mérlegek és a bankok mérlegei között. But ultimately money from the ESMRL. Ekkor is közpénzekről van szó, mint ahogy az összevont alapok is, tehát a bankoktól, e, ugyanis ez a tagállamoknak a forrásából származik. A más források az EU költségvetésből származnak, ez az állami segélyezési csoportoktól jönnek. És akkor, hogyha az EU költségvetésből származik, igen, akkor nincsen szelektivitás. Vannak, vannak szabályok, de mégis EU pénzeket használnak fel. Erre a célra nincsen egyetlen euró sem a költségvetésben de azért mégiscsak van különbség azok között, akik benne vannak, és akik nem. Akkor most az ALD-nak a kérdés következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ármonia biztos úr üdvözlöm a parlamentben, és van egy kérdésem, amely abból merült fel, hogy részt vettünk egy konferencián, amelyet közösen szerveztünk, és Felmerült egy kérdés ezzel a kérdéssel kapcsolatosan a KKV-k és a kamatláb kérdése körében. A legutóbbi közleményből az derült ki, hogy egymilliónál kisebb összegeket kérnek hitelként a KKV-k, és magasabb kamatot fizetnek, mint a nagyobb hitelt igénylő cégek. Katalóniából származom, és amikor egy konferencia a KKV-kkel foglalkozik, akkor mindig az merül fel, hogy a bizottság milyen reményeket táplál ezzel a helyzettel kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tremosza úr. Először is tisztázni szeretnék valamit. Nagyon örültem, hogy részt vehettem az önök által szervezett konferencián de a Google-el kapcsolatos megegyezésről soha nem nyilatkoztam úgy, ahogy ön ezt említette, ami pedig a KKV-kat illeti az eurozónán belül, hogy erre a térségre hivatkozzak. Nagyon eltérnek a hitelhez férés, hitelhez jutás feltételei, különösen a KKV-k esetében, akiknek nincsen közvetlen hozzáférésük a tőkepiacokhoz. Ezek a hozzáférési nehézségek kapcsolódnak különböző okokhoz. Az egyik ok kétségtelenül az, hogy a pénzügyi intézmények a különböző piacokon különböző helyzetekben vannak, és hogyha a bankrendszernek egy része éppen restruktúrálás alatt áll, vagy a bankrendszer egy része segítségre szorul, hogy megerősítse a tőke helyzetét és a mérleg helyzetét, és egyéb szükségletei vannak, akkor nyilvánvaló, hogy a hitelezésre, rendelkezésre álló források szűkülnek. A második elem, amit figyelembe kell venni, a költség. A bankok forrásköltsége is jelentős. És nyilván minden bank a betétekből nyeri azt a forrást, amit a KKV-knak juttat, és hogyha ez nem elégséges, és mivel a betétekért folyó harc megemelte a forrás szerzés költségét, Ilyenkor a pénzügyi közvetítőknek is a tőkepiachoz kell fordulniuk forrásokért, és még mindig nagyon eltérőek a kamatok a, a tőkepiacokon, és nem feltétlenül a bank tőkehelyzetétől függ hogy milyen kamatért kapnak a bankok forrást, hanem hogy milyen országban működnek, és mekkora a kockázat annak az országnak, amelyben az adott bank működik. 2012 nyara óta az eurozónában a legkockázatosabb országok kockázata jelentősen csökkent, de még mindig vannak nagy eltérések, sokkal kevésbé, mint egy évvel ezelőtt, de azért még mindig eh, nagy mértékben befolyásolják ezek a forrásköltségeket. Azután finanszírozási nehézségek is vannak, és hitelezés nehézségek, vagy hitel szűke. A, nem csak az, a kínálat, hanem a kereslet nehézségei miatt is, hiszen vannak olyan országok, ahol az eladósodottság nagyon magas, nulla körüli a gazdasági növekedés, és ezért nagyon gyenge lábakon áll a kereslet is, és a vállalkozások nem feltétlenül előképp fizetőképesek ahhoz, hogy kapjanak hitelt, vagy hitelképesnek minősüljenek. Ezek azok a tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a hitelszüke értékelésében. Nem csak a kínálatot, hanem a kereslet minőségét is tekinteni kell, Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott képben mindkét oldalt figyelembe kell venni, mint minden piacvizsgálatakor. Thank you very much. Köszönjük szépen. Most akkor a konzervatívok. Köszönjük szépen, elnök úr. Az utóbbi években nagyon sokat láttuk önt. Én ugyanis, a, énnek nagyon örülök, ugyanis a versenypintekát nagyon fontosnak talán, épp ezért egyelő esélyeket kell biztosítani az egységes piacon. Épp ezért több kérdésem is van. E, ezekkel ettől függetlenül is foglalkozhat velük. Volt egy nagyon fontos kérdés, legalábbis számomra nagyon fontos. Ez pedig a következő generációs nukleáris e, e, hatalma, kérdése. Valóban egyelő esélyeket kell biztosítani, ugyanakkor hosszú távú befektetőkre is szükség van, és a, a a döntéseknek pedig minél dolcsabban meg kell történnie, de ugyanaz olyan esélyeket adva mindenkinek. Kérem szépen, hogy nyugtasson meg, hogy a nukleáris politikával kapcsolatos döntések valóban egyelő esélyeket biztosítanak, és foglalkoznak azzal, hogy a tagállamok dönthetnek a saját energiamixükről, ez a szerződés alapján, és ezt egy technológiailag semleges alapon történik majd lehet, hogy egyik egy ilyen technológiát választ, a másik másikat. Nyilvánvalóan a bizottságban változás történik majd a vezetőségben, és hogyan látja az időbeosztást a következő bizottsággal kapcsolatban, ezzel kapcsolatban tud-e valamit tájékoztatást nyújtani? Igen, köszönöm szépen. most az irányvonalakon dolgozunk az energia és a környezetvédelem szempontjából. A nukleáris kérdés az a viták középpontjában állt, és feszültségeket okozott, és érzelmeket kavart föl. Én az elemzésemet épp ezért nyugodt hideg fejjel szeretném megtenni, és minél logikusabban észszerűszében. Megpróbálom elrejteni a saját preferenciáimat, a saját energiamixemet. Nyilván nekem van, de mivel én a versenypolitikáért vagyok, felelős, biztos, ezért el kell rejtenem azt, hogy én milyen energiakeveréket kedvelek figyelembe kell vennem, tiszteletben kell teltenem a szerződést, épp ezért minden tagállam szabadon dönthet arról, hogy milyen fajta energiát akar használni, és ez az oka annak, hogy amikor a bizottság szolgálatainak, nem a közvélemény elé, hanem a különböző főigazgatóság szolgálatainak átnyújtottam a, a tervezett első változatát az energia iránymutatás szempontjából, akkor kért, megkértem a szolgálatokat, hogy zárójelbe írjuk oda, hogyha véletlenül a végén úgy döntenek, hogy azok a kritériumok, amelyek alapján megítélnek egy nukleáris befektetést, az egy ilyen dolog az én íróasztalomra érkezik, akkor milyen kritériumok alapján döntünk. Tehát leírjuk az átlátható módon a kritériumokat, vagy pedig elkerüljük ezeket az érzelmi vitákat, és mindenkinek keményen azt mondani, hogy a bizottság majd esetenként értékeli, a különböző nukleáris beruházási, befektetési projekteket, akkor ezeket csak a projekt, és csak is a projekt, a, a szerződés alapján ítéljük meg. Én ezt én szeretnék egy racionális vitát folytatni. Azt hiszem, hogy szeptemberben a kollégáknak feltettem a kérdést, és azt kértem, hogy az energia és a környezetvédelmi iránymutatásból a nukleárisat törölhessem. És mivel volt egy olyan javaslat, amely az állami támogatással kapcsolatban észszerű kétségeket fogalmazott meg. Ezért azt mondtam, hogy ezt a javaslatot e, és a következőket csak a szerződés alapján ítélhessen meg. És így is történt. Tehát tiszteletben tartjuk a tagállamoknak a hatásköreit, hiszen csak ők dönthetik el, hogy a saját területeken milyen energiaforrásokat akarnak felhasználni. Ezen kívül ez az energia felhasználható, akár úgy is, hogy támogatja a közvelemény, vagy nem. Nyilvánvalóan a nukleáris energiának a külső hatásai azok erősebbek, mint például a szél, szélenergia felhasználásában a turbináknak a hatása az Egyesült Királyság kormánya egy javaslatot küldött, most kezdjük ezeket elemezni. Lehet, hogy lesznek mások is, hiszen tudom, hogy más tagállamok is hasonló programokon gondolkodnak, de az időpontot illetően nem tudom elkötelezni magamat nyugodt körülmények között szeretném a, és mérehatóan elemezni ezeket a javaslatokat, és figyelembe véve a tagállamoknak, a, tehát a javaslató, javasló tagállamoknak a, az érveit, de a bizottság szolgálatainak és a különböző részvevő feleknek a véleményét is figyelembe vesszük. És vagy én, vagy az utódom majd javaslatot tesz, ezekkel kapcsolatban de nem tudom, hogy ez mikor történik meg. Elnök, köszönöm szépen most a zöldek nevében. És hát itt volt ugye a nukleáris kérdés. Ellopták önök előtt. ön előtt. Nem, nem lopták el, de azért fura, hogy eh, olyan energiától függünk, amelyel kapcsolatban egyetlen sem lehetséges állami támogatás nélkül. Jó, amikor kell, akkor előhúzzuk a eh, varázskalapból a eh, piacot, és az nem. Nos, ön említette a megnyitó beszédében, opening statement, nem jut eszembe franciául a szó, foglalkozott tehát azzal a kérdéssel, hogy a, a bankmentésnek újabb esetei lehessenek. Ezzel kapcsolatban, a bank ágazattal kapcsolatban van egy új iránymutatás az állami támogatásokat illetően, de felmerül egy kérdés. Az új, most tárgyalandó irányelvre kapcsolatban Eh, a kérdés az, hogy a bail-int gyakoroljuk, és a bail-outnak a kérdését csak mint egy utolsó lehetőséget tartjuk fenn olyan esetekre, ahol, ahol a pénzügyi stabilitást veszélyeztetné a helyzet. Nyilvánvalóan a pénzügyi stabilitás az kifogás is lehet ahhoz, hogy bármit is tehessenek, tehát ezzel visszaéltek. De nagyon fontos, hogy legyen egy döntő bíró, aki eldönteni, hogy valóban mikor fenyegeti a pénzügyi eh, stabilitást valami, mielőtt akár a bail-in, akár a bail-out-nak a, eh, a felhasználását megengedni. Én eh, kedvezően tekinteném, hogy ha a bizottság lenne ez a döntő bíró. A az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban is. Tehát, hogyha lennének bailout esete, a fennállott bírálat esetben, akkor ezt a bizottság elnökének kellene engedélyezni. De eh, persze fontos, hogyha a pénzügyi stabilitás van veszélyeztetve, vagy pedig másfajta eh, állami támogatásról van szó. És, és akkor eh, a korrektív lépéseket kellene megvizsgálni, hogy mik lehetések. Tehát itt képzeljük el, hogy két döntésre kell választ adnia a bizottságnak, most mindegy, hogy ez a piaci fő, főigazgatóság, aki úgy ítél, hogy most a stabilitást veszélyezteti valami, és ön pedig független maradna, hogy döntsön a bélaut kapcsolatban, bailout kapcsolatban, vagy pedig jobb lenne, hogyha mindenről ön döntene, tehát hogyha a versenypolitikai főosztály, főigazgatóság döntene erről, a, nyilvánvalóan a szerződésnek megfelelően. Ez a kérdés nagyon fontos, mert számunkra az Európai Föderációnak a kormánya a bizottság, és ezért fontos. Köszönöm szépen. Én azt mondtam a bemutató, bevezető előadásomban, hogy néhány adatot használtam. Ezeket, ennek egy részét az Eurostat hozta nyilvánosra, azt hiszem évente kétszer adja ki a deficit és a, az államadóságnak az adatait. Ez ilyen sajtóközleményben történik, és annak van egy függeléke, melléklete 2008 óta, amikor én voltam itt a főnök, és ez egy nagyon érdekes keret, amelyet, amelyet megbeszélhetnénk a statisztikai szakértőkön kívül a úgynevezett contingency liabilities, tehát hogy milyen kockázatok vannak az adófizetők számára. Nos, ezeket az adatokat használtam fel, és ezeket kiegészítettem a versenybizottság rendelkezésére álló adatokkal, például, hogy a tőké, mely, milyen tőkét használtak fel állami alapokból, a, például a Royal Bank of Scotland, vagy akármilyen más ilyen tehát szervezet. Tehát itt ezeket az információ keverékeket próbáltam bizonyos keretek közé érthető csoportokba tenni, nem csak a parlamenti képviselők számára, hanem mindazok számára, akik a párbeszédet folytatnak az állampolgárokkal, akiket nagyon megijeszt egy olyan rendszer, amelynek ugyan ismerjük az okait, és a rendszer, egész egyszerűen a helyzet az, hogy a rendszerbeli hiányosságok miatt mégsem engedhetjük, hogy tönkre menjenek a bankok. Karácsony előtt megpróbálom majd eljuttatni ezeket a táblázatokat és adatokat, hogy jobban megértsék a helyzetet. A a, a bankszanálási irányelvet illetően most 28 tagállamot illető irányelvről van szó, most vitatjuk őket, amely mind a bail-in listát, felsorolja a szanálás alá eső bankok esetében azok a bankok, amelyek nem életképesek, és nyilván az üzleti modelljüket és más, és a mérlegüket meg kell változtatni. És a jelenlegi állapotában az irányelvben van egy lista, ez a packing order, tehát hogy kik vesznek részt, a bail-inbe egy szanálás, szanált bank esetében. Az bank és a pénzügyi rendszert illetően meglévő lista az rövidebb. Egyszerűen azért, mert átmeneti időszakban vannak, hiszen majd a tanácssal most fogjanak dönteni arról önök, hogy mi lesz a végső határidő. De E, a mi listánk is átmeneti egy szempontból, de azért ezek az irányelvek vonatkoznak azokra a bankokra is, e, amelyekkel kapcsolatban, tehát nem, nem szanálásról van szó, hiszen életképesek ezek a bontukok, mégiscsak nehéz helyzetben e, szükség van arra, hogy megerősítsék a, a, a tőkéjüket ebben az esetben nem lenne értelme a bail-innek, e, mert ez a szanálási esetekre vonatkozik. E, mi egy spanyol modellt vettünk figyelembe 2012-ből, és bizonyos fel, az életképes bankoknak a feltőkésítési és szerkezetváltási példáit is vettünk mindez nyilván bizonyos tőke injekció után történik. Egy holland bank esetében például egy bail-inre volt szükség, mielőtt életképes lett volna a bank, de ez ugyanaz, ami a spanyol bank bond modelljében van, és az iránymutatásban is. Tehát a hibridek esetében, vagy a junior esetekben a rövidebb a, a lista, a szanálási lista az nyilván hosszabb. A kérdés persze az, hogy ki és fog dönteni arról, hogy mikor van szükség szanálásra. Ki fogja megvitatni, hogy engedélyt adhatunk-e Eh, akár egy szanálás alatt lévő eh, bank esetében, vagy pedig egy feltökésítési esetben, hogy a pénzügyi stabilitás eh, érdekében most félretesszük a, például a hibrid bankoknak, stb. a kérdését. Nyilván a bizottság kizárólagosan dönthet ebben, de amikor arról van szó, hogy meghatározzuk azt, hogy mi jelent kockázatot a e, bankok számára, e, akkor kibeszél a központi bankkal, jó, ugyanabról az épületről van szó, de a különböző e, emeleteken székelnek ezek az emberek. Nem csak a bizottság dönthet a pénzügyi stabilitás kérdésében, de ha eljön az a nap, amikor különbség van a pénzügyi stabilitás fogalmának a kiterjesztésében, e, akkor ott a bizottság szól vele. A kérdés az, hogyha van egy hierarchia, e, és a pénzügyi e, stabilitás veszélyeztetve van, akkor az Európai Központi Bankkal folyadik a vita, vagy pedig a, a piaci főigazgatóságban. Lambert úr, a bizottságnak a döntése testületi döntés. Nyilván a versenyügyi biztos fogja előkészíteni ezeket a javaslatot, de a szolgálatok nem hoznak politikai döntést. A biztosoknak a testülete bír a, a politikai döntés hatalmával. A bankról szóló kép- kérdések már nagyon régen elkezdődtek, és most már a témánk közepénél járunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy most már témát kellene váltanunk. Lehet, hogy ez magától megtörténik, mert Andreas lesz a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy egy aktuális kérdést is fölvethetek, amely nem a bankolásról szól. A bevezetőjében Almónia biztos úr is említette ezeket. Három dolgot szeretnék megemlíteni. Először Szeretném üdvözölni a megértési megállapodás nyilatkozatot a BRIK államokkal. Örülök neki, hogy ezt sikerült tető alá hazni, és remélem, hogy a, a, nem sokára az összes országgal lesz egy ilyen e, egyetértési megállapodás. Az európai gazdaság számára fontosak ezek az államok, és fontos, hogy a versenyjog, a versenypolitika mindenhol érvényesüljön, és mindenhol ellenőrizhető legyen. Tehát ezt üdvözlöm. Másodszorban szeretném biztos úrt megkérdezni, hiszen tegnap volt egy vita az által nekünk küldött javaslatban arról, hogy a kollektív kereset, illetve a nyomon nyövönkövetési fellépésekről szóló két ügyet miért, irány, miért, miért tettük külön két irányelvbe, mi ugyanis összefoglalva szeretnénk ezeket tárgyalni, önök pedig még mindig a szétválasztást szorgalmazzák. Harmadik kérdésem a Google-lel kapcsolatos. Ramon Tremózának elmondta, hogy nincsen még megállapodás de hogyha ezt a nagyon komplex dossziét megtekintjük, ugye itt nagyon sok piaci részvevőn, akit most megkérdeztek a véleményéről, bizonyos, ide, bizonyos időpontban nem lehetne majd azt a következtetést levonni, hogy sokkal könnyebb lenne a kereső, keresők szab, szabályozása Európában, a helyett, hogy megállapodásra, piaci megállapodásra törökszünk, törekszünk. Lehet, hogy ez inkább költői kérdés, de azért mégiscsak fontos kérdés, mert nem tudjuk, hogy önök milyen tárgyalásokat folytatnak a Google-al, nagyon nehezen tudjuk a részleteket nyomon követni. Ezért az lenne a kérdésem, hogy lesz-e valaha a keresőkkel kapcsolatban európai szintű szabályozás? Köszönöm szépen, Schwab úr. Örülök neki, hogy a BRICS államok kérdését megemlítette, hiszen tavaly múlt héten New Delhi-ben részt vettem az öt BRIC ország versenyjogi konferenciáján. Nagyon fontos látnunk, hogy ezek az új felemelkedő államok milyen szemmel nézik a versenyjogot. Fontos, hogy erős versenyjogi hatóságaik legyenek, és hogy együttműködjünk ezekkel a legtöbb felemelkedő ország versenyjogi hatósága sokkal szorosabban nyomon követi a fejleményeket, mint mi, és a közöttünk folyó, közöttünk és például az USA vagy Japán vagy Kínával között folyó fejleményeket is figyelik. Tehát örülök neki, hogy sikerült a megállapodást tető alá hozni, ugyanakkor nagyon fontos lenne az is, hogy a kapcsolatainkat különösen a versenyok területén megerősítsük és stabilizáljuk. Az első me megállapodás azt hiszem már tíz évvel ezelőtt ö, ö, a, létrejött Kínával, illetve az egyik három közül az egyik versenyjogi hatósággal Kínával, most már mind a hárommal van egy megállapodás, aztán nagyon jó az együttműködésünk az orosz versenyhatóságokkal is. Ott is nagyon érdekes Gazpromról, többek között a Gazpromról is szóló vitát folytattunk. Ez valóban létezik? Igen, három ezer esetet kezelnek évente Oroszországban és rendkívül sok témáról eszmét tudtunk cserélni, többek között az állami támogatás kérdéséről is, aminek nagyon örülök, hogy az orosz versenyjogi hatóságok ezzel is foglalkoznak. Aztán természetesen az indiai versenyjogi hatóságokkal is jó kapcsolatokat ápolunk a Brazillal is, és az ő következő célom, hogy még ha lehet a mandátumom lejártá előtt, a dél-afrikai versenyhatóságokkal is sikerüljön megkötni egy együttműködési megegyezést. Itt most egy titkot elárulhatok? Elnök, nem, mert nem tudom, hát kimegy az internetre ez az ülés. Jó, az a az aggodalmam, hogy a magánkeresetekről szóló irányelvet nem veszi megfelelőképpen komolyan a parlament. Amikor versenyjogi biztosnak javasoltak, idejöttem, és megígértem a parlamentnek azt, hogy együttdöntési jogalapon próbálom majd meg a magánkereseti jogszabályokat elindítani. Ezt a megegyezést sikerült is elérni, és a parlament akkor a kollektív és a magánkeresetet szét akarta választatni velünk, ezt némi vonakodás után meg is tettem, tehát lehet annak érdekében, hogy le, legyen lehetősége annak, hogy a parlament majd pozitívan dönt a, végül a dossziékról. Tettem egy javaslatot, illetve kezdeményeztem egy javaslatot, amit a kollégáim beadtak, és itt a nem legális jellegű kollektív keresetek ügyét támogatjuk, illetve vetjük fel, támogatván a nemzeti hatóságok munkáját. És amikor azt gondoltam, hogy majd a tanácsban lesznek a legkeményebb tárgyalások, nem volt igazam, mert úgy tűnik, hogy a tanács a múlt héten a legtöbb ügyben meg tud egyezni, már első olvasatban az általános megközelítésben, a parlament viszont valószínűleg a mandátuma lejárt előtt nem fogja tudni eh, elérni a megegyezést. És különösen Schwab úr, aki a jelentéstevő, eh, igen nagy feladat előtt áll, jó vitát kell vele vezetnie, de olyan vitát, amely végül happy end végződik, mielőtt a parlament mandátuma lejár nem, mielőtt az enyém lejár, mert ugye én hónapokkal tovább fogok az önök, önöknél dolgozni. Google, google kapcsolatban még egy nagyon rövid megjegyzés. Falvá úrra kérdésére válaszolva. A MIFEK kell kapcsolatban egyszer majd szükség lesz szabályozása. Én szociáldemokrata vagyok, én nem, akarom, nem akarok mindent deregulálni. Schwabur közbeszól, hogy azért voltak ilyenek, ilyen szociáldemokraták is. De, de nem vagyok sem ilyen, sem olyan. Én a szociáldemokraták köz, középső rétegét képviselem tehát nem vagyok nagyon szabályzás ellenes és szabályzás barát sem, de úgy gondolom, hogy még nem érett meg a helyzet arra, hogy a harmadik piaci területen is elkezdjük a szabályozást. Nagyon érdekes a kérdés, nagyon élénk a téma, nagyon élénk a vita, nagyon sok jól megalapozott véleményt is hallunk, nagyon sok megalapozatlant is, de mindenkinek jogában áll elmondani erről a véleményét. Nagyon bonyolult vizsgálatról van szó, és nem tudom, hogy ebből a komplexitásból hogy fogunk tudni hitat verni eh, egy megfelelő eh, szabályozás felé. Valószínűleg ebben a szakaszban, ebben a mandátumunk alatt már nem, talán majd legközelebb. Köszönöm szépen, egy kicsit felkavartuk a sorrendet, EPP, Tony Okanciana. Lehet, hogy egy kicsit kicsavartam a nevét, elnézést kérek akkor, hogyha megerőszakoltam volna. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, önnek is, hogy eljött, és néhány szót szeretnék szólni, ha megengedi, az állami támogatásokról. Úgy gondolom, hogy legalábbis ahogyan most alakulnak a dolgok, azután, hogy a bíróság kimondta döntését a licsei repülőtérrel kapcsolatosan, azért sok zavar keletkezett Általánosságban szeretném feltenni ezt a kérdést. Az állami támogatás eh, jelent-e a gazdasági tevékenységben is valamiféle részvételt? Mert ha ez így van, akkor eh, a PPP-k válsága várható a közeljövőben, hiszen ez olyan eh, gazdasági tevékenység, amelyet bármilyen vizsgálatban ilyetén tevékenységnek kell minősítenünk, és profitot is termel, különben nem lenne semmiféle ösztönző arra, hogy ilyen PPP projektekben vegyenek részt magánvállalkozások. De egyelőre az infrastruktúra finanszírozásra talán ez az egyetlen működő megoldás. Aztán eh, még egy kérdésem van. Mindenféle infrastruktúra projektek kerültek szóba, akár kulturális projektek is, mint például múzeum építés. Az infrastruktúra szó alatt nagyon sok mindent érthetünk, és most valaki erről döntést is fog hozni, mert mondjuk a szélesávú téma mellett ott vannak még a repülőtérek, és esetleg a kikötők különböző múzeum, szponzorálások, stb. stb. ágazatonként fogjuk szabályozni ezeket az infrastruktúra elemeket, vagy pedig általános szabályozás fog itt érvényesülni. Hogyha a strukturális alapokról beszélünk, és ezeknek a felhasználások, felhasználásáról, és ezek kapcsán tagállami forrásokat is igénybe vesznek, akkor gyakorlatilag lehetetlenné teszik az ilyesfajta pályázatokat. Ezért beszélek válság lehetőségéről. A régiókban és Európa egészében nagy mértékben azt tapasztaltam, hogy a helyi és regionális kormányzatok eh, körében nagy zavar uralkodik eh, az alapok felhasználhatósága tekintetében. Van, akinek majd egyszer adhok alapon kell döntenie, de ha erre nem adnak iránymutatásokat, akkor eh, nagy gondok jelentkeznek majd. hogyha ilyen egyedi alapon hozzák az állami támogatással kapcsolatos döntéseket, szerintem az problematikus lesz, de szeretném, hogyha elmondaná erről a véleményét. Nem könnyű az állami támogatásokat ellenőrizni, ez nem könnyű feladat, és bármikor, amikor a bíróság Luxemburgban egy döntés hoz, akkor azt elemezni kell, meg kell vizsgálni, hogy mely pontig eh, írja elő az utat számunkra az ítélkezési gyakorlat. A luxemburgi bíróság az európai integráció céljait szolgálta mindig is, amióta a római szerződés létrehozta a közös piacot. Ez az eszköz folyam, ez az intézmény folyamatosan bővíti a tudásunkat azzal az ítélkezési gyakorlattal, amely megadja a határokat, a gyakorlatokat, úgyhogy ez a döntés nagyon fontos volt, ahogyan ön is említette, mivel az infrastruktúra területen az állami támogatások szabályozásában iránymutatást ad, valóban figyelembe kell majd ezt venni, és majd meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan kezeljük azokat az eseteket, amelyekről a megfelelő tagállam értesítést ad, vagy amelyekkel kapcsolatosan panasz érkezik, vagy amelyeket hivatalból el kell indítanunk, mert a megállapított szabályoknak nem felelnek meg. Vannak olyan elemek, amelyek egyértelműek, ha például van egy PPP, egy Public-Private Partnership, vagyis eh, ahol eh, egyenlő felekként eh, vesznek részt állami és magánszektorbeli résztvevők, hogyha egy ilyen latin kifejezést használtok paripasszú módon, akkor gyakorlatilag nincsen szó állami, állami támogatásról, ez világos. Tehát ha olyan PPP-ről beszélünk, ahol minden kockázatot az állam visel, és a magáncég vagy a magánbefektető egyfajta potyautas, akkor már másról van szó. Hogyha a kockázatot viseli a magán résztvevő, akkor nincsen szó állami támogatásról. Része a mi feladatunknak és a felelősségünknek, hogy vizsgáljuk ezeket az eseteket, és igaz, hogy a kritériumok nem azonosak az infrastruktúra finanszírozás esetében, mint 20 évvel ezelőtt, hiszen akkor még a bírósági gyakorlat nem állt rendelkezésünkre. Hogyan tudjuk lefordítani a, és értelmezni a szerződés rendelkezéseit úgy, hogy azt valóban értelmezni tudjuk, azok számára is, akik nem jogi szakértők, és nincs lehetőségük, vagy idejük a bíróság ítékezési gyakorlatának vizsgálatára. Az elmi támogatások modernizációjára vonatkozó szövegben megpróbáljuk majd megvizsgálni ezt a vonatkozást is. Nem kell nekünk felfedeznünk vagy kitalálnunk ezt a fogalmat, hanem a leg lehető legvilágosabban és átláthatóbban le kell fordítanunk a mindennapi nyelvre, hogy mit mond a bírósági ítélkezési gyakorlat az állami támogatásról. És a parlamenti ciklus lezárultáig remélhetőleg ezt önök el is fogják fogadni, vagy jóval fogják hagyni és mint sok esetben eh, remélhetőleg most is a segítségünkre sietnek az folyamat meggyorsításában. Vannak olyan infrastruktúra elemek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy egy kicsit távolabb esnek az, az repülőterek konkrét példájától. Például a kulturális projektek, amelyek nem feltétlenül piaci szolgáltatást nyújtanak, hanem sokkal inkább a az államra háruló feladatokat látnak el. Véleményünk szerint az általános blokkivételekre vonatkozó, blokkmentességekre vonatkozó rendeletben megfogalmazzuk az ezekre vonatkozó rendelkezéseket, és most a 2005-ös rendeletre is visszautalok, és ezekben az iránymutatásokban, amelyekre már utaltam korábban, Például a széles sávról fogadtunk el az előző évben ilyen iránymutatásokat, és azután a kutatásfejlesztés, újítás, illetve az energia és környezetvédelem szempontjából fogadjuk el az iránymutatásokat jövő évben. Energetikai infrastruktúrák esetében határozunk meg olyan kritériumokat, amelyeknek az alapja az a bírósági joggyakorlat, és ezt pontosítjuk, értelmezzük a legnagyobb jogbiztonság érdekében, hogy mindenki meg tudja állapítani, hogy mi segély, állami segély, és mi nem állami támogatás. Ha egy bíróság helyi, nemzeti vagy európai állami támogatások ellenőrzése összefüggésében dönt valahogyan, akkor mindenképpen eseti adhok döntésről beszélünk. Van természetesen egy de minimis szabály, amely alatt nem vizsgáljuk ezeket a szempontokat, és az általános blokkmentességre vonatkozó rendelet is azt mondja, hogy vannak ilyen állami támogatások, de ezekről nem kell előzetes értesítést tenni. Úgyhogy, ha valaki panaszkodik és nem jól értelmezi ezt a szabályt, akkor el kell neki magyarázni, hogy van egy határ, amely fölött viszont esetenként meg kell vizsgálnunk, hogy állami támogatásról vagy nem állami támogatásról van szó megpróbáljuk nyilván koherensen kezelni ezeket az eseteket, és úgy, hogy megfeleljen ez a szerződésnek és a jogi gyakorlatnak, de azért mindig van egyfajta bizonytalansági tényező, amit figyelembe kell vennünk, és ilyen értelemben valóban eseti döntésekről van szó, hogyha van valamilyen bizonytalanság, és valakinek panasza van, akkor a luxemburgi bírósághoz fordulhat, de hát ilyen az élet, akkor egy kicsit még várnunk kell a végső döntésre. Köszönöm szépen a ö, szocialisták nevében Sánchez Perszedő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottság alelnökének, hogy megjelent, megjelent itt a körünkben. Szeretném, hogyha pontosítana néhány dolgot a bankunióval kapcsolatosan. Konkrétan szeretném, hogyha kiegészíteni az előbb elhangzottakat, hiszen van egy keret, amit létrehoz a bizottság, és az átmeneti időszakban ez nagyon fontos lesz egészen addig, amíg az egységes felügyeleti mechanizmus el nem indul. Az a fogyasztók szempontjából, a pénzügyi stabilitás szempontjából nagyon fontos a gyors továbblépés, különösen sürgősségügyekben, Másodszor a piacok integrációjával kapcsolatosan az a döntés vagy megoldás, amelyet el fognak fogadni, vajon megfelele a versenyképességi elvárásoknak? Tehát olyan, eset, olyan feltételek lesznek, mint a spanyol esetben, vagy pedig mások. Ami pedig az újra tőkésítést illeti, szóba kerül-e az állami részesedés privatizálása, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy az állami források minél kevésbé kerüljenek erre a célra felhasználásra, ami pedig a kártérítéseket illeti, a bizottság megpróbálja értelmezni a parlament döntését. Úgy gondolom, hogy szerencsés volna válaszolni erre a kihívásra, és kiegyensúlyozni az engedékenységi programoknak az eredményeit a kártérítésekkel kapcsolatban. Meg kell vizsgálni, hogy az engedékenységi programokkal hogyan lehet a kartelekkel szemben fellépni. Talán jó lenne, hogyha a bizottság adatokat adna nekünk arról, hogy milyen hatással lesz az engedékenységi program a kartelekkel szembeni fellépésre és milyen mértékben tudják szankcionálni a kartelek működését ezekkel a programokkal. Köszönöm szépen, köszönöm Antolin. Először is tisztázni szeretnék valamit. Az iránymutatások az állami segélyek kapcsolatosan, illetve a banki területtel kapcsolatosan, amely augusztusban lépett életbe, Eh, de ez előirányozza egy átmeneti időszakot, de nem jövő novemberig vagy decemberig, amikor a felülvizsgálat feláll, hanem eh, olyan értelemben, hogy végső soron meg kell vizsgálnunk, hogy ezek az iránymutatások még érvényesek-e vagy sem. Olyasmi nem történhet, hogy a bankunió esetében a bizottság eh, lemond az állami támogatások felügyeletének kizárólagos hatásköréről. Ezt a szerződés megfogalmazza, és mi erről nem is fogunk lemondani. Ami a sürgősségi eseteket illeti, sajnos van tapasztalatunk, különösen a válság első időszakából, ezzel kapcsolatosan, hogy amikor egyik napról a másikra gyakorlatilag bizonyos bankok szükségét jelentik annak, hogy valami felállami támogatást kapjanak, különben óriási nehézségekkel találkoznak a fizetőképességüket tekintetében. Tehát ilyenkor állami segítségre van szükségük, és a válság kezdetétől kezdve nagyon nehéz és nagyon komplex döntéseket kellett meghoznunk eh, egy hétvége vagy egy éjszaka alatt. Ezt remélem, hogy nem fog előállni újból ez a helyzet, hiszen azóta már nagyon sok döntést hoztunk a parlament aktív közreműködésével, pontosan azért, hogy az ilyen körül eseteket elkerüljük. Ezek a kivételes helyzetek, és nem ez a szabály, 2008-2009-ben sok ilyen esettel találkoztunk sajnos. Minden esetre, hogyha ez így van, akkor a kommunikáció, a felügyelet, a központi bank között a felügyelet létre hozásáig a központi bank ellátja majd mindkét funkciót. Ez tehát egy átmeneti időszak lesz, de szerintem kommunikációs problémák nem erülnek majd fel. A bizottság és a központi bank folytatja majd ezt a kommunikációt, eddig is így tettük, és amíg szükséges lesz, megtesszük ezt a jövőben is. Felmerülnek kérdések, amikor az eddigi tapasztalat szerint valamely tagállam, remélem, hogy ez nem fog újból előállni ez a helyzet, mondjuk az eurozónáról és az eurozóna pluszról beszélek, tehát hogy egy tagállam megpróbált azzal érvelni, néha sikeresen, hogy egy pénzügyi intézmény, mondjuk egy kis intézmény problémái rendszer problémát jelentenek. És így a kivételt kívánta alkalmazni. A bankunió kiépülésével ezek az esetek nagyon fontossá válnak majd, mert a különböző ösztönzők elkülönülnek, tehát a felügyeletnek, az európai felügyeletnek nem lesz ilyen ösztönzője arra, hogy ezeket az eseteket rendszer szintűnek tekintse. sokan, akik felvetették a problémát, nem, láttak, nem kaptak nagyobb rálátást magára a problémára, hanem abban voltak érdekeltek, hogy minél hamarabb állami támogatással ezt megoldják. Az iránymutatásaink eh, még mielőtt eh, eh, felmerül itt a nyár hevében ez a téma megint. Nem tudom pontosan, hogy mely paragrafus beszél erről, de amikor gyors és sürgős beavatkozásról van szó, akkor erre lehetőség is lesz, de ez kivétel kell, hogy legyen, nem lehet a szabály. Az adófizetők nem vállalhatják fel ezt a felelősséget főszabályként, hogy ők mentsék meg a bankokat, és nem tudjuk elfogadni azt, hogy bármikor egy bank bajba kerül, akkor az adófizetőnek kellene zsebébe nyúlnia. Először is, és mindenek előtt azoknak kell helytállniuk, akik legközelebb állnak a problémához, vagyis a részvényeseknek és a hitelezőknek. Ami pedig a reprivatizációt illeti, voltak ilyen esetek, például a Santander esetében, megpróbáltuk minél egyértelműbben, de minél szigorúbban kialakítani ennek a reprivatizációnak a feltételeit. Tehát lehetnek olyan esetek, amikor részleges reprivatizációra vagy tőke injekcióra lesz szükség, ahogyan egyébként ez megtörtént a válság első időszakában is. De vannak olyan esetek is, amikor részlegesen vagy teljes mértékben kivonult az állam egy bizonyos bankfinanszírozásából, vagy újra tőkítésítéséből. a tagállamok eh, egyébként is nagyon sok garanciát bocsátottak a bankok eh, rendelkezésére, és ez még mindig csak az egyharmada volt, eh, mint amire kötelezettséget vállaltak a tagállamok kormányai. Tehát csak az egyharmadot kellett ténylegesen szolgáltatni garanciaként a bankok felé. Ez csak egy kis része annak, amire kötelezettséget vállaltak. 2009-ben 2012-ig a garanciák összege kétharmaddal csökkent. Úgyhogy fokozatosan, lassan kiigazítás történik ezen a területen. Minden esetre mindez az adófizetők vállán történt, de az, hogy egy állam garanciát vállal, ez gyakorlatilag segényújtást jelent a bank felé. De amikor az amikor az jövedelmek kiosztására, az osztalékok kiosztására van szükség, akkor sorba állnak a részvényesek. És itt most több száz millió és eurós jövedelmekről beszélünk. Úgyhogy ez egy aránytalan tehermegosztás. Ami pedig az engedékenységi programokat illeti, erről már a képviselőtársuk is beszélt. Nagyon fontos, hogy konkrét esetek alapján vizsgáljuk meg ezt a kérdést, és tapasztalatom szerint három és fél éve, vagy majdnem négy éve viselem már ezt a tisztet, azt gondolom, hogy elkerülhetetlen eh, az engedékenységi programok kialakítása. Egyébként nem tudunk fellépni a kartellek eh, ellen. Politikailag eh, nem igazán veszi jól ki magát, hogy úgy tudunk csak a végére járni egy kartelnek, hogy egy cég végül is, aki részt vett a kártelben, ő jelenti be, és ő ráadásul mentességet élvez a kartel büntetés alól, de enélkül nagyon nehéz, szinte lehetetlen fellépni a kartellek ellen, legalábbis hatékonyan. Yes. Köszönöm szépen. Az EPP nevében Bertolt úr következik. Ok. Sono gli errori di chi è deputato dopo chi mesi. Ci ho ascoltato la sua... Uh meghallgattam az előadását, és néhány megjegyzésére szeretnék visszatérni. Vannak persze határesetek, eh, amely eh, köz egybeesnek az ön és a eh, bármilyen biztos úr munkaterületében. A tagállamokat mindegyiküket érdeke, mindegyiküknek érdeke az, hogy megvizsgálják, hogy a közbeszerzésbe való befektetéshez milyen forrásaik vannak. A legtöbb beruházást koncesziókban értékesítenek. Ez lehet közmun- állami és magántőke beruházások. De amikor a, a, a koncesszió lejár, akkor érdemes megvizsgálni a bankgarancia kérdését. Ugyanis ez a koncesszió végéig tart, és utána befagyasztják. Ezért a kérdésem a következő. Nem lehetne aktiválni olyan eszközöket, amely lehetővé tenni, hogy a, kiterjeszték a, a, a koncesziót, a szükséges időszakig, amíg az infrastruktúra finanszírozására találnak forrásokat. Ez azt jelenti, hogy a kiterjesztéssel fel lehet szabadítani olyan forrásokat, amelyek tulajdonképpen léteznek, és amelyek megfelelnek annak a beruházásnak, beruházásnak amely a normális pályázati ellen, eljárásban lehetségesek, de amelyeket befagyasztanak, mert a koncesziónak a megfelelő bankgaranciákat kell biztosítania. Válasz. Tulajdonképpen ez inkább a belső piaci biztosnak a feladata, különösen a, a szabályozást illetően, nem annyira a versenyjogi biztosnak a feladata tulajdonképpen a belső piaci biztosnak kell javasolnia jogszabályokat ezeken a területeken, hiszen ez az ő hatáskörébe tartozik. De amikor arról van szó, hogy a koncesziókat hogyan irányítják, amikor a jogi kereten belül engedélyezték már őket, akkor lehet implicit állami támogatás, vagy akármilyen más eszköz lehetséges. Tulajdonképpen nekem kell megvizsgálni, hogy mi történik. Például fennállhat egy olyan eset, nem tudom persze, hogy hivatalosan is nyomozás is ciklusba, fázisba kerül-e, de mindenesetre most van egy olyan eset, ahol a média egy országban olyan helyzetbe kerül, hogy a koncesziós időszakat kiterjesszék, hogy a koncesziós számára lehetővé tegye pályázat nélkül a részvételt, azért, hogy a legjobb ajánlat mellett dönthessenek. Tehát, hogyha kizárólagos jagot kap valaki a koncesszióhoz magához, akkor nyilvánvalóan gazdaságilag előnyt kovácsolnak maguknak ebből. És ilyen esetekben e, közbe kell lépni. Vagy lehet e, más eset, ahol e, kompenzációt, kártérítést biztosítanak a a közérdekű gazdasági szolgáltatásokra, akkor meg kell vizsgálnunk ilyen esetekben, hogy a koncesziót eleve hogyan kapták. Tehát nem élnek-e vissza a koncesziós helyzetével. Tehát ezt mind meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik. De a jogalkotási szempontból nem mi vizsgáljuk ezt először, mi később lépünk ebbe bele, amikor kötelezettségsegít segít vagy jogsértés van. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Styler asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen, elnök úr. A aktuális problémákról beszéltek a kollégáim is. Én most a skót függetlenségi fehér könyvről szeretnék beszélni, és különösen az Európai Unió és Skócia közötti kapcsolatról. Szeretnék ugyanis a 40-es cikket, 48-as cikket kihasználni annak érdekében, hogy ne kelljen formálisan csatlakozási eljárást nyitni, hiszen az euró és a Schengen valamint a brit rebét megtartását is szerezt, szeretnék, és 2016 márciusáig szeretné, szeretne Skócia 29. tagállammá válni. Úgyhogy megkérdezném, hogy lehetséges egy országnak úgy belépni az Európai Unióba, hogy a csatlakozási eljárása nem megy keresztül, és kimarad az euróból is, egy, illetve belép az eurózónába is, méghozzá mindez 18 hónap alatt. Válasz az ön kérdése és az én felelősségi területem között keresgélem itt az összefüggés, de igazából nem nagyon találok. De várjon, várjon, úgy enyém a szó, Lambert úr. Minden esetre a bizottság tagja vagyok, politikus vagyok. Na most, hogy mi lenne, hogyha ezt a kérdést az európai polgárok polgárokért felelős személynek intézmény, intéznék. Ha én kívánhatnám, hogy hogy válaszoljon ez az ember, akkor azt mondanám, hogyha, hogyha nem késő, akkor a, köz, e, a függetlenség ellen szavazzanak a skótok, ha viszont sajnálatos módon a függetlenség mellett szavaznak a skótok, akkor, fel fogja, akkor ki fog derülni az igennel szavazók számára, hogy egy perccel a függetlenné válás után már nem lesznek az Európai Unió tagjai. Elnök, ez nagyon világos válasz volt. Köszönöm szépen, elnök helyettes úr. Azt hiszem, hogy ez... Na, még Lambert úrnak szeretnénk megadni a szót. A Katalónia, Flandria, Skócia, között lehet, hogy versenyjogi kérdés és verseny folyik, például azért, hogy a referendumot mikor tartják meg. Elnök válasza, csodálkozom, hogy a régiókkal foglalkozik, pedig, pedig európai képviselő uram. Elnök, köszönöm szépen még egyszer biztos úrnak, hogy eljött, köz, eljött közénk és eszmet cserélt velünk. Néhány perces szünetet tartunk, mielőtt a következő napi rendet érünk át. So, seguimos con el orden. Nos, akkor kövessük a napi rendi pontokat. 13-as napi rendi pont következik. Megvizsgáljuk az Európai Hosszú Távú Befektetési Alapok jelentést telveszítét. Kratza asszony a jelentéstevő, az előadó, tehát akkor most neki megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Először is azt szeretném mondani, hogy a bizottság javaslatával kapcsolatos hozzáállásom pozitív és, és konstruktív. Haszn- tartottunk egy nyilvános meghallgatást, amely nagyon hasznos volt. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a javaslat megvizsgálja a különböző finanszírozási lehetőségeket a reálgazdaságban, és gyakorlati szempontból próbál az egyik lehetőségre figyelmet irányítani, és pedig a hosszú lejáratú rendszerekre. Ez pedig a losszú, hosszú lejáratú befektetésekről van szó, ott, ahol deficitről van szó. Nos, a bizottság egy keretet javasolt, ez egy európai javaslat, tehát egy olyan szerkezet, amely garanciákat biztosít a befektetők számára egy olyan megbízható, elismert rendszer lesz, amely bárhol felhasználható az Európai Unióban, és amely ösztönzőt nyújt mind az EU, mind a nem EU befektetőknek. Ezen kívül ösztönzi a határokon átnyúló ügyleteket is. Ez ezen kívül lehetőséget teremt a kis befektetők számára, a válság ellenére ugyanis van pénz a bankokon kívül, de hogyha úgy tetszik, akkor ők egy hazát keresnek maguknak, tehát egy olyan eszköz keresnek, amely alapján ők ezt a befektetést meg tudják valósítani. Például megnézik a nyugdíjrendszert, a garanciákat, a biztonsítékokat, és egy olyan eszközt keresnek, amely újfajta alapot biztosít. A, akiket én itt megneveztem, azok a szükséges ösztönzőket keresik a kkv szempontjából. Szerintem ebben az irányban még tovább léphetünk, és akár 75%-ot is javasolhatunk a különböző portfóliók számára. Ugyanis a KKV-knak szüksége van finanszírozási forrásra. Ez a garancia a tőzsdén is átláthatóságot és megbízhatóságot kell, hogy biztosítson hogyha megfelelően vonzó ösztönzőket szeretnénk, akkor meg kell nézni ezeknek az alapoknak az élettartamát is. Ezek nyitott végiek lennének, de azért, hogy ezeket kitolhassák. Hogyha vagy akár korábban lezárják őket, hogyha szükség is a, attól függ, hogy a projektek azok például hasznot hoztak-e, stb. Tehát ez egy nagyon vonzó szempont lenne a kis befektetők számára. Természetesen a nagyon hosszú lejárat az nem jó a KKV-k számára, tehát nem is gondolkodnának rajta nyilvánvalóan az alapszabálytól függ majd, tehát hogy milyen szabályok vonatkoznak az új eszköz esetében. Például ki lehet vásárolni a részvényeket, a holdingjukat, vagy pedig a holdingot is át lehet adni. Tehát rugalmasságot biztosítunk a KKV-k számára. Aztán adóösztönzőket is nyújtunk, de ezt nem lehet csak úgy nekik adni, mert az Európai Uniónak nincs erre hatásköre, de olyan adókedvezményeket vagy garanciákat kellene biztosítani, amelyek vonzóvá teszik ezeket a fajta lehetőségeket. Persze látnunk kell, hogy hogyan reagálnak a bankok, ugyanis a bankok számára a jellegi körülmények között nehéz ezt megjósolni, ezért is mondjuk, hogy hosszú lejáratú, hosszú távú rendszereket szeretnénk beindítani. De mindesetre a bankok felvethetik ezeket a kérdéseket a betéteseknek. az EHTB-ak, az Európai Uniós hosszú távú befektetési elapok szempontjából hozhatunk létre egy olyan rendszert, amely ennek megfelel. Vannak a projekt alapok is, a strukturális alapok, amely különálló, megbízható alap, de a transeurópai hálózatok esetében az infrastruktúrális beruházások esetében, amelyek az Európai Unióban szélesebb körű hálózatok, azok számára is fontos, hogy ösztönzőket biztosítsunk. Nézzük a finanszírozási alapokat, a nyugdíj alapokat, hiszen a Solvency 2-vel kapcsolatban vannak kötelezettségeik, és nem szeretnénk veszélyeztetni a biztonságukat. Ugyanakkor ők is a beruházásokat illetően plusz lehetőségeket biztosítottak. Nem akarjuk persze számukra megbonyolítani a dolgokat, és mivel olyan sok más alternatíva van, ezért nem szeretnénk ezen alapok eszközeihez nyúlni. És ezért az EHTBA javaslatot támogatjuk, azért, hogy olyan eredményt hozzunk, amely valóban ösztözét nyújt. Köszönöm szépen. Kadavi úr, az előadó kapja meg a szót. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani az előadónak a sok munkáért, és azt el kell mondanom, hogy a hosszú távú befektetési alapok nagyon hasznos eszközt jelenthetnek, olyan eszköz lehet ez, amely a forrásteremtéshez hozzájárulhat, hogy ezek a források eljussanak hosszú távon a vállalkozásokhoz. Ez különösen szükséges olyankor, amikor a bankokból nem érkezik elég likviditás a vállalkozások felé. Vannak még olyan területek, ahol további pontosításra van szükség, még mielőtt az európai útlevél biztonságos, kivitelezhető és gyakorlatias megoldás lesz. Aztán, ami az intézményes befektetőket illetve az intézményi befektetőket, akik hosszú távú projektekbe szeretnének fektetni, ami a lakossági befektetőket illeti, ők valószínűleg nem 15 évre akarják majd befektetni a pénzüket. Ahogyan a bizottság a javaslatában felvázolta, a lakossági befektetőknek a kockázatokról tájékoztatást kell adni, és fontosnak tartom, hogy ezek a kockázatok fedezése kerüljenek. Nem szabad ezeknek az alapoknak a hosszú távú kilátásait veszélybe sodorni. Az intézményi befektetők szempontjai mások, mint a lakossági befektetőkéi, és fontos, hogy a lakossági befektetők visszakaphassák a befektetéseiket az alapegész futama ideje alatt. Ami pedig a kockázatot illeti a, a finanszírozási időszak során jelentkező kockázatot, és hogyan tudjuk megkülönböztetni azokat, akik kockázatkerülők, és azokat, akik készen állnak arra, hogy elfogadják ezt a kockázatot, és elviseljék, már ami a lakossági befektetőket illeti. Nagy kérdés, hogy ők melyik kategóriába tartoznak. arra számítunk el, hogy ők fogják majd nagyrészt lejegyezni ezeket az alapokat. Ismét a lakossági befektetőkről szólok. Számukra szigorú feltételeket szabnak az alaphoz való hozzáférésre, vagyis ez 10-15%-ra korlátozná az ő részvételüket ezt a feltételt meg kell majd még vizsgálnunk, és pontosítani kell. A nagy kérdés még, hogy mibe fektethetnek ezek az alapok, jó minőségű infrastruktúra projektekbe, iskola, kórház, szociális lakhatási projektek és egyéb területek. Kérdőjelek is felmerülnek ezekkel kapcsolatosan, nem vagyok biztos abban, hogy határtalanul kiterjeszthetőnek kell lennie ennek a kategóriának, hiszen egyre nagyobb kockázatok jelentkeznek majd akkor. Tőzsdén nem jegyzett KKV-k, biztos, hogy ő számukra a befektetési lehetőséget meg kell adni ebben a hosszú távú megközelítésben. Az is kérdés, hogy másod, lagos piacon kereskedhetnek -e majd ezekkel az eszközökkel. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket gondosan meg kell vizsgálnunk, hogyha egy cég eltívbe szeretne befektetni, akkor ez európai országban kell, hogy rendelkezzen telephelyel, vagy Európán kívül is rendelkezhet telephelyel, például valamely adóparadicsomban. Aztán még néhány gondolat, záró gondolat részemről. A jelentéstevő beszélt a lejárati időszakról is, vagy a futamidőről, amit meg lehet esetleg hosszabbítani a körülmények függvényében, hiszen lehetnek késedelmek egy bizonyos projekt esetében, de azért a modalitásokat és a gyakorlati vonatkozásokat is meg kell vizsgálnunk. Végül pedig az átláthatóságot is biztosítani kell az LTIF alapok esetében. Fontos, hogy az információk rendelkezésre álljanak, akár az alapkezelők javadalmazásával kapcsolatosan. Ennyit szerettem volna elmondani. Minden esetre pozitívan állunk a javaslathoz, bizonyos tisztázásokra azért szükség lesz. Köszönöm, Filip Delekei előadó kapja meg a szót, köszönöm szépen, és köszönöm szépen az előadónak is a munkát. Az első eszmecserét néhány héttel ezelőtt folytattuk, és mint éreztem, Üdvözlöm a bizottság kezdeményezését az új szabályozási keretre. Egyetértek a bizottsággal, a kollégákkal és piaci szereplőkkel, hogy van egy tőke hiátus ezen a területen, a hosszú távú infrastruktúra finanszírozás területén, ami lökést adhatna a gazdaság növekedésének, fenntartható növekedést teremtve, és erre nagyon nagy szükség van most. A KKV jelentésemben azt is említettem, hogy nem csak a bankokra kell támaszkodni a hitelezésben, hanem diverzifikálni kell a cégek finanszírozásának piacát. Ezek a pozitív észrevételeim, és két-három kritikai észrevételt is szeretnék tenni, amelyeket talán javíthatnánk a javaslatát. Tudjuk, hogy hosszú távú finanszírozási források hiánya jelentkezik. Vannak potenciális befektetők, akik számára érdekes lehet az infrastruktúra befektetés, vagy az iparingatlanok, vagy kereskedelmi ingatlanokba való befektetés. De mivel eh, valószínűleg eh, kockázatkerülőbbek, mint a válság előtt, ezért eh, erre tennek az ilyen befektetésektől, lehet, hogy ez az új szabályozásnak is az eredménye. Tehát szeretnénk új lendületet adni a piac működésének, és azt is figyelembe kell venni, hogy az LTFEK teljes lehetőségét azért korlátozhatja az, hogy a piacon valós korlátozottságok jelentkeznek. A közelmúltban az új két javaslatot is jóvá hagytuk. Úgy gondolom, hogy ezt mindenki támogatta, és az LTF ezeknek a kritériumoknak nagyrészt megfelel. Ebben az értelemben felmerül bennem a kérdés, hogy valóban a lakossági befektetők is használhatják-e ezt közvetlen befektetésre? Szerintem nem. Jelen pillanatban a jelen feltételek mellett nem hiszem, hogy meg tudnák tenni, vagy én ajánlanám bárkinek, hogy ezt megtegye. Tehát két opciót kellene, kétféle eltifet kellene felvázolni a javaslatban. Az egyik, amelyben részt vehetnek az intézményi befektetők, nagyon szigorú feltételekkel és világos feltételekkel, és talán egy másik alapba fektethetnének a magán befektetők más feltételekkel, de nagyon hasznos volna, hogy egy alapok alapjába fektethessenek a magánbefektetők is, így koherensebb maradna a javaslat, de mindkét megoldásra nyitott vagyok nem felelhet mindenkinek meg ugyanaz a megközelítés a közép és nagy méretű befektetők között is különbség van arra a tekintetben, hogy milyen megváltási jogokat kapnak ők, vagy sem, milyen időtában gondolkodnak. És az is kérdés, hogy mely eszközök vehetnek részt ezekben az alapokban, csak hosszú távú infrastruktúra befektetések, vagy pedig részvényekkel is lehet befektetéseket eszközölni. Úgy gondolom, hogy az alap felépítését, illetően ezeket a tényezőket is meg kell vizsgálnunk, hogy tisztában lássunk. Szeretném megtudni, hogy az előadó készen áll-e ezeknek a szempontoknak a figyelem bevételére, vagyis hogy nagyon rugalmasság legyen a lakossági intézményi befektetők megosztása között, és Said is nagyon érdekes dolgokat mondott a harmadik országokkal kapcsolatosan, hasonló kérdésekkel kapcsolatosan. Ezekben a szabályozásokban a korábbi szabályozással megfelelő módon, vagy azzal egybecsengő módon kell eljárnunk, hogy ne torzítsuk tovább a piacot, és ne okozzunk további problémákat. Köszönöm szépen, Devaker úr! A zöldek nevében Philip Lambert úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Három belga árnyék jelentéstevő dolgozik ezen a dosszién. Tehát általánosságban a bizottság javaslata alapján tudjuk, hogy hosszú lejáratú beruházásokra van szükség, ezekkel egyetértek. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyek kapcsolatban vannak árnyalatbeli eltérések a jelentéstevővel. A hosszú lejárató beruházások nyilvánvalóan a különböző vállalkozásoknál fontos, de ugyanakkor vannak olyanok, a, amelyek nem lehetségesek, például a tőzsdén jegyzett vállalkozások nem vehetnek ebben részt. Második elem. A bizonyos, egyetértek Filippel, hogy egy új beruházási, befektetési alapra van szükség, hogyha a magánbefektetőknek a pénzét is bele akarjuk ebbe vonni. Tehát vannak már erre lehetőségek, és az európai jogszabályokban a fogyasztó védelmét már biztosítjuk a az e bv kkel kapcsolatban, és használjuk fel ezt az els, eszközt, hogy a hosszú lejáratú befektetési alapokba bevonjuk ezeket a befektetőket. Nyilvánvalóan itt fontos az idő előtti visszaváltásnak a kérdése, tehát ezt is meg kell még oldani. Aztán a Solvency 2-nek a szabályait is minél jobban alkalmazni kellene itt is, és még messzebbre is eljuthatunk azért, hogy lehetővé tegyük, hogy befektessenek a hosszú lejáratú befektetési alapokba is. A harmadik országok befektetéit illetően ö, is jó ez a lehetőség, tehát a kívülre léphetünk az Európai Unió határain is, de Nyilvánvalóan elsősorban az eu belül kellene a hosszú lejáratú befektetési, befektetést ösztönözni, és utána a harmadik országokban. E, ugyanis a gazdasági tevékenység szempontjából fontos a, a belső, különösen az energia területen a belső beruházás. Aztán a hosszú lejáratú befektetések élettartamának a kitolása e, számára világos szabályokra van szükség, hiszen hogyha egy projekt és a, a befektetési alapnak az élettartama nem esik egybe, akkor valamilyen megoldást kell találni. értek az előadóval azzal, hogy a projekt kötvények esetében is lehetővé kellene tenni a hosszú távú befektetéseket, de garanciákat kell rá biztosítani, különböző lehetőségek vannak erre. Kétségeink merülnek fel ugyanakkor azzal kapcsolatban, hogy ezek a hosszú távú befektetési alapok kölcsönözhetnek-e, különösen, hogyha a lejárati élettartam az nem esik egybe a befektetési alapnak az élettartamával tehát, hogy az aktíváikat kölcsönadhatják-e, ez egy fontos kérdés. Tehát az értékpapír kölcsönzése területén nem látjuk még, hogy hogyan folytathatnak ilyen gyakorlatot a befektetési alapokat. Tehát itt az a piacok stabilitását is veszélyetheti, tehát ezek voltak azok a gondolatok, eh, amelyeket a jelentéssel kapcsolatban megemlítettem volna, és azt hiszem, hogy eh, megáll, megegyezésre tudunk jutni ezekkel kapcsolatban. Köszönjük szépen, Lambert úr! Végül Kratza asszony kap szót. A bizottság szeretne szólni? Igen, parancsoljanak. Köszönöm szépen megkértek arra, hogy néhány adatot szolgáltassunk a magán, illetve lakossági befektetők arányáról, akik hosszú távú beruházásokba fektetnek be, hogy így megnézzük, hogy a szabályozásnak milyen alapja van. Németországban 70%-a a befektetőknek lakossági, Franciaországban 30% volt 2008 és 2012 között a az Nagy-Britanniában is tulajdonképpen nagyon nagy aránya mutatkozik a magánbefektetőknek, a lakossági befektetőknek. Van tehát étvágyuk, és ezért döntöttük, döntöttünk úgy, hogy a lakossági befektetőket is vonjuk be ebbe a javaslatba. Elnök, köszönöm szépen, végül visszadom a szót Kráca asszonynak, a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök úr, nagyon konstruktív és rövid vitát tartottunk. Vannak olyan témák, amelyekben egyetértünk, tehát a szakadékot át kell hidalnunk, a hiányzó forrásokat elő kell teremtenünk, és egyetértek az árnyékjelentéstevőkkel, a megjegyzéstevő kollégákkal. Remélem, hogy megfelelő jelentést tudunk majd készíteni. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók javaslatokat december 3-áig kell benyújtani, a módosítókat december 16-án, 17-én fogjuk megvitatni, és január 21-én tartunk szavazást szakbizottságunkon belül erről a jelentésről. Köszönöm szépen, ezzel meg is végeztük a mai munkát viszontlátásra.